Ben van részem, hogy az első biztos lehetek ön előtt az ön új pozíciójában. Biztos asszony, nagyon köszönöm a figyelmességét, és köszönöm azoknak a jó kívánságaikat, akik alelnöki minőségemben, a megelőzőkben üdvözöltek. Hadd legyen az Európai Unió noé bárkája az európai unió szolidaritása noé bárkája azok számára akik felkapaszkodnak reá. tudatom önökkel hogy hat állásfoglalásra irányuló indtványt juttattak el hozzám a vita lezárásaképpen ezennel a vitát berekeztem holnap kerül sor a szavazásra. utolsó napirendi pontunk következik. köszöntöm akik kitartanak még ebben a késői órában. a következő napirendi pont szóbeli kérdés a bizottsághoz igazságügyi képzés kérdésében. kérem a szerzőt luigi berlinguert hogy eh, nyújtson tartsa meg előterjesztését. Köszönöm, elnök úr, tisztelt biztos asszony! ezt a szobai kérdést és egy parlamenti állásfoglalást terveztünk, hogy tisztázzuk a bizottsággal, hogy a Stockholmi program keretében nagyon fontos a létrehozása egy jogi, egy európai szintű jogi kultúrának, amely egész területünkön elterjed. És rögtön el szeretném mondani, hogy ez fontos, de tekintettel arra a közleményre, amelyet az Európai Bizottság készít majd a jövőbeli ö, kísérleti projektekről. Néhány koncepciót tisztáznunk kell. Mindenek előtt azt, hogy a konzultációk kezdődjenek meg hamarosan, mindenek előtt az Európai Parlamenttel és érjenek kezdeti fázisokba, amikor ezen kísérleti projektek első ötletei már megszületnek, hogy ne túlságosan későn kapcsolódjunk be, amikor ezek a projektek már kiérlelődtek. És ezzel kapcsolatban lenne néhány alapvető megjegyzésünk tekintet arra, hogy a tagállami bírói testületek, az egyes tagállamok ügyvédei most jelentős súlyjal bírnak az európai integrációban hiszen ők értelmezik a tagállami jogot európai szellemben is, és ez teremti meg a feltételeit annak, hogy a konfliktusokat megelőzzük, és az, ember, az emberek mindennapi életét szabályozzuk, és így jön létre az Európai Uniós polgárság. Így jön létre az Európai Uniós érzékenység, tudatosság mindazok részéről, akik területünkön élnek, hiszen így kézzelfoghatóvá válnak az elé, előnyök, az európai jog elültetése valamennyi tagállami jogba, különösen a közösség jogét tehát, az jobbá teszi a polgárok életét, és valós előnyöket kínál, és egy sor probléma megoldására, amelyek egyébként megoldatlanok maradnának. És ezzel azt szeretném elmondani, hogy szeretnénk egy kicsit megfordítani ezt a tervet. Egyetértenénk azzal, hogy ezek a projektek egyfajta Erasmus stílusú projektek legyenek, hiszen a bírók, az ügyészek, akik részt vesznek az Erasmus projektekben, nagyon alacsony hiszen nagyon jelentős költségei vannak a fizikai mobilitásnak ezen a területen, tehát nem jelentős az ő számuk a bírók, ügyvédek rész az Erasmus programokban. De itt az a lényeg, hogy ezekkel a tanfolyamokkal közelebbről megismerkedjenek a bírók, ügyvédek, hiszen a bírók, ügyvédek nem diákok, hanem érett szakemberek, akiknek nagyon kevés idő áll rendelkezésükre, éppen ezért nem könnyű, hogy más helyre utazzanak, de nagyon jelentős szakismeretekkel rendelkeznek, és ösztönözni kell őket, hogy ezen szakismereteket gazdagítsák az európai jogi kultúra új elemeivel meg kell teremteni a tudáscsere elemeit, amelyek nem annyira fizikai jellegűek, hanem egy hálózat kiépítéséhez kapcsolódnának. Nem annyira általános megközelítésből kell kiindulni ennek során, hanem az egyes esetekből, az egyes problémákból, amelyekkel a bírok, az ügyészek pályájuk során találkoznak, amely problémák újak, és ezek azt teszik szükségesé, hogy új ismertekkel gazdagodjanak ezen szakemberek, ezen eszmecserék révén hiszen így az élettapasztalatokat, szakmai tapasztalatokat is felhasználhatják, hogy az Európa által kínált kihívásokra kedvezően válaszolni tudjanak. Tehát, elnök úr, biztos asszony, megpróbálunk egy újdonságot létrehozni az ezen tanfolyamok, képzések területén, hiszen ezek nem tűnnek elegendőnek az általam leírt cél eléréséhez. Azt szeretnénk tudni, hogy milyen források állnak ehhez a rendelkezésünkre, és mennyi forrás, és fontos lenne egy központi európai szerv kialakítása, amely ezt a projektet irányítja ez egy új megközelítés tehát, és ezzel szeretnénk kifejezni azt, hogy az európai tudatosság nem alakulhat ki az a bírói testületben anélkül, hogy ez a képzés létre ne jönne, így nem tudjuk Európát felépíteni. Tehát nagyon fontos ez az európai igazságügyi rendszer szempontjából, és az európai egység kialakítása szempontjából. Köszönöm köszönjük kivételes pontosságát és tartalmas kérdését. kérem kristalina Georgieva, biztos asszonyt hogy a bizottság nevében szóljon. You, uh, commission... köszönöm szépen és a bizottság nevében is köszönöm ezt a kérdést. Örülök, hogy részt vehetek ebben a párbeszédben, ebben a témában. A bizottság dolgozik azon, hogy a bírói testület képzését javítsa, minden egyes érintett számára, aki jogi témákkal foglalkozik bíróságon, vagy a köz, közigazgatási egységeknél. Úgy gondolom, hogy a bírói testületek, a jogi szakemberek és bírósági tisztviselőknek a képzése közös felelősség. A kérdés az, hogy hogyan lehetne itt lépni. Nagyon fontos lenne ugye a csereprogramok kivitelezése, és az új pénzügyi tervben már erre vonatkozóan szerepelnek javaslatok. Többet kell tenni azonban a rendelkezésre álló pénzeszközökkel, jobban kell ezeket felhasználni, biztosítani kell az, hogy a bírói testület képzését jobban szem előtt tartsák a pénzügyi tervben, de szeretném azt is aláhúzni, hogy éveken keresztül az érintetteket felhívtuk arra, hogy legyen jobb képzési program, de nagyon alacsony minőségű képzéseket tudtak csak biztosítani és felkínálni. Ezért sajnálatos az, hogy a, akár a jogi fordítók és tolmácsok képzése is sok kívánni valót hagy még maga után. Ebben az évben kísérleti projektet a pénzügyi rendelet 49 per 6-os A cikke értelmében nem dolgozunk ki, de mindenképpen ki kellene dolgoznunk azt, hogy melyek azok a kritériumok, amelyek minden egyes jogi pálya szempontjából relevánsak lennének. Tehát ezeket specifikusan kellene rögzíteni. A bizottság az európai hálózatokat elő kívánja mozdítani, annak érdekében, hogy közös tevékenység legyen, és a jogrendszereket tudjuk egymáshoz közelíteni. Az Európai Jogi Akadémiáról is megfelelő bejegyzés olvasható a vonatkozó dokumentumban. A jogi képzés tekintetében a bizottság fontos kérdésekre koncentrál, ugye definiáljuk, hogy pontosan melyik tevékenységekről is beszélünk, milyen eszközök birtokában vagyunk, milyen kihatásai lennének ennek a képzésnek európai szinten, hogyan befolyásolja a minőséget, hogyan lehet a jó gyakorlatot és a szaktudást továbbadni, az összehasonlító jogtudományokban hogyan csapodnak le ezek a kritériumok, a nyelvtudás, hogyan jelenik meg, és így tovább. Hogyan tudunk olyan európai képzési rendszert kidolgozni, amely az polgáraink igényére is koncentrál. Az európai képzésektől kapott visszajelzéseket fölkínáljuk használni, annak érdekében, hogy a jobb jogalkotás megvalósulhasson. Azt gondolom, hogy a közlemény, amelyet ki fogunk adni, és 2011-re várható, benne foglaltatnak majd a pénzeszközökre vonatkozó javaslatok, nagyon ambíciózusak a célkitűzéseink a költségvetés tekintetében. Többet szeretnénk keretületre költeni, mint jelenleg tehetünk. Az európai bírói képzést tehát felkaroljuk, és a parlamenttel közösen kívánjuk előmozdítani ezt a területet. Thank you, Mrs. Commissioner. And now on behalf... Köszönöm szépen, biztos asszony. Most pedig a politikai frakciók képviseletében Tadeusz Zvevkával kezdjük a sort. Két perce van, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos asszony. A kölcsönös elismertethetőség alapvető, és ez kölcsönös bizalmat feltételez a jogi rendszerekbe, más országok jogi rendszereibe. És ez az érték csak abból eredeztethető, hogyha egymást megértjük, megismerjük és megértjük egymás kultúráját, illetve a különböző jogi rendszerek kultúráját Európában. Ezt politikákkal is lehet támogatni, amely tapasztalatcserén, mobilitáson alapul, tanulmányutakon és továbbképzésen a bírák számára. Modernizációra van szükség az egyetemi tanrendek esetében, és aktív szerepet kell játszaniuk az európai hálózatoknak. Ami pedig a jogi képzés hatékonyságát illeti, az e igazságszolgáltatásra kell támaszkodnunk, többnyelvű portálokra, amelyek adatbázisokhoz adnak hozzáférést, és intelligens rendszerekhez, amelyek a polgárokat támogatják, és a problémáik, jogi problémáik megoldásához segítenek hozzá. A jogi regiszterek, egyszerű útmutatások a tagországi jogrendszerekkel kapcsolatban nagyon sokat segíthetnek. Az Európai Parlamentet teljes mértékben be kell kapcsolni az oktatás-képzés, továbbképzés kialakításába, különösen ami a kísérleti projekteket illeti az szerződés 81 és 83-as cikkelje kapcsán. Nagyon fontos, hogy az Európai Bizottság konzultáljon a parlamenttel, amikor új intézmények létrehozásáról esik szó, együttműködési hálózatok felállításáról, és az Európai Jogi Akadémia és az Európai Jogi Hálózat kialakításáról. Megfelelő képzés és az európai jogi kultúra felgyorsíthatja a határokon átnyúló esetek feldolgozásán, és a belső piac működését gördülékenyebbé tehetik. Köszönöm. Pedig Joan, Lidia Joanna Geringer de Odenberg úrhölgyet kérem hozzászólásra. Másfél perc. E, Köszönöm szépen, elnök úr! A jogi szakbizottságban a második ciklusomat töltöm, úgyhogy nagyon is tudatában vagyok abban, hogy milyen fontos ez a téma. Az európai jogi térség kialakítása nyilván jogászok és ügyészek képzése nélkül elképzelhetetlen. Az európai jogot is védenünk kell, és a nemzeti bírók azok, akik az Európai Bírósághoz fordulhatnak kérdéseikkel, a tekintetben, hogy hogyan kell az európai jogot interpretálni, hogy ugyanis, hogyha nem világos, akkor lehet, hogy vétenek ellene. Ezért ezeknek a bíráknak nagyon jól kell ismerniük az európai jogot. Ez ma sajnos nincs még így, teljes mértékben. Hivatalosan az európai jog magasabb értéket képvisel a nemzeti jognál, tehát primérjognak számít, és értékelem a bírók képzését, azt, hogy szervezett formában, jogi akadémián, vagy igazságügyi akadémián történjenek a kurzusok, tartsák meg a kurzusokat. Azonban ezeket finanszírozni is kell, és erre figyelembe kell venni, majd amikor az új pénzügyi tervről tárgyalnak 2013 és 20 közötti időszakra vonatkozóan. Tosságát képviselő asszony! a következő a liberálisok és demokraták szövetsége nevében diana wallis asszony. kérem szépen! You, Köszönöm szépen, biztos úr. Elnök úr, biztos asszony. A jogi szakbizottság jelenlévő tagjait a Stockholmi program nagyon érdekli, de nincs értelme annak, hogy itt ülünk, vagy Brüsszelben, vagy másutt, és új törvényeket hozunk, hogyha a tagországi bírák nem ismerik ezt a törvényt, és nem tudják értelmezni a polgárok érdekében. Őszintén szólva, a jelenlegi helyzet nem jó. Sokat kérünk, sokat várunk a bíráktól, ismerniük kell a nemzeti jogaikat, a országi jogot, a az európai jogot, a nemzetközi jogot, a 27 tagország jogait, ismerniük kell idegen nyelveket, és különböző jogi rendszereket is ismerniük kell. Nagyon sok idő, amíg az ember ezt mind megérzi, megtanulja, és több emberöltöt is kitehet. Nagyon nehéz a helyzete a bíráknak ma, és időt, helyet kell találniuk erre a tanulásra. Segítenünk kell őket tapasztalatcsere programok segítségével, de a tagországoknak is segíteniük kell. Én a jövőbe szeretnék tekinteni. A fiatal joghallgatók lesznek a jövő bírái, és éppen ezért arra kell összpontosítanunk, hogy a mai jogi képzést úgy alakítsuk ki, hogy jó bírákat tudjunk képezni az európai jogi térségben. Köszönöm szépen. A és a Demokrácia Európája képviselőcsoport nevében végül, de nem utolsó sorban Jaroszláv Páska képviselő urat kérem, egy perc áll rendelkezésére. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, vážená pani komisár. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr, tisztelt biztos asszony, kedves kollégák! A közös szolgáltatási térség jó működésének az előfeltétele az elismertetésség, kölcsönös elismertethetőség és a kölcsönös bizalom a bírák, ügyvédek, jogászok és polgárok között. A jogrendszerek közötti különbség, a tagországok közötti különbség semmiképp sem aknázhatja alá a polgárok jogbiztonságát, és nem bonyolíthatja túl a helyzetüket különböző perek kapcsán. Éppen ezért a legjobb feltételeket kell teremteni az európai jogi képzést illetően. Fontos a nemzetközi, európai és tagországi jogi környezetek között kapcsot találni, illetve megfelelő akkreditált intézményeket megbízni a képzéssel, amelyek megfelelő képzési modulokat dolgozhatnának ki, ezek a beruházások a jogi környezet javítása érdekében szükséges kiadások, és fontos cél elérése érdekében kell, hogy megvalósuljanak, fontos a jogbiztonság erősítése minden polgár számára. Köszönöm. Köszönöm szépen, Páska úr. Utolsóként hagytuk, hogy végigmondja, most pedig annál is inkább megengedhettük, mert Raffaele baldassarre úr hiányzik ő beszélt volna következőként a bejegyzett felszólalók között utolsóként de nem utolsó sorban cecilia wikström asszonyt kérem hogy szóljon az alde képviseletében. herr talman! tack fru kommissionär! vår uppgift är att tillsammans bygga ett framtidens europa. Köszönöm szépen. Az a feladatunk, hogy a jövő Európáját teremtsük meg, amely közös értékeken alapul, és kölcsönös bizalmon is. Egy hivatkozási keret ezen értékek vonatkozásában nem lehet ajánlások tárgya. Ezek az értékek csak az emberek közötti valódi találkozáson alapulhatnak. Éppen ezért fontos, hogy a férfiak és nők, akik ilyen foglalkozásokat űznek az igazságügy területén, lehetőséget kapjanak arra, hogy megismerjék egymást, hogy kölcsönösen tanuljanak egymástól, mert az ilyenfajta találkozások során megismerjük, megértjük a különbségeket, és levonhatjuk ebből a megfelelő tanulságokat, és segít megérteni a különböző hagyományokat. Erősíteni kell az európaiak között zajló párbeszédet, éppen ezért meg kell teremteni a csere ezen lehetőségeit a férfiak és nők számára, különösen azon nők számára, akik valóban az igazságügyi rendszer vitalitását jelentik Európában. Nagyon sokat várunk e területen az Európai Bizottságtól, hogy tegyen valamit, hogy ezt a területet tovább fejlesz. Köszönöm. Ezzel már is visszaadnám a szót georgieva biztos asszonynak mert más hozzászólás nem jelentke, hozzászóló nem jelentkezett. kérem zárja szavaival ezt a vitát. Thank you. Mr. President. Szépen, elnök úr. Azok a pontok, amelyek megjegyzések, amelyek elhangzottak, nagyon is összhangban állnak azzal a szándékkal, amelyet a bizottság körvonalazott. A lehetőségek keretein belül a hálózatok kialakítása és fenntartása az egyik legfontosabb prioritás, és a legjobbak, a legfelkészültebbeknek a munkáját minőségét tekintve még tovább javítsuk, európai szinten működjön az aktív hálózatok képítése, több, több ö, ö, ilyen hálózat működik már. Az Európai igazság egy Képzési Hálózat lenne a legfontosabb. A bizottság azzal is együtt egyetért, hogy hogyan kell majd végrehajtani az egyes képzési programokat 2011-től kezdődően, illetve a következő pénzügyi tervre vonatkozóan is. Harmadik megjegyzés. Szeretnék utalni arra is, és beszámolhatok arról, hogy egy új igazságügyi portál fog július 16-ától működni, hiszen nem akarjuk megvárni az új közleményt, hanem minden rendelkezésre álló eszközt meg kell ragadnunk. Nyilván a jobb végrehajtással is összefügg ez a, jogszabályokkal kapcsolatban, de ezáltal nő az európai polgárok bizalma is, és az előnyöket jobban fogják látni ezáltal. Itt abba is hagynám, elnök úr. Ön először elnökli ezt az ülést, nagyon jól vezette az ülést, Öt perccel kezdtük kilenc után, és úgy tűnik, hogy öt perccel éjfél előtt be is tudjuk be is tudjuk fejezni ezt a mai ülést. Gratulálok tehát a munkájához, és nagyon sok jót kívánok a következő munkájához, legalább olyan ügyes legyen, mint ma. Köszönöm szépen, biztos asszony. Én azt kívánom, hogy legalább olyan jó legyen az Európai Parlament és a Komisszió közötti együttműködés kettőnk között ma este, és itt a munkatársaimnak megköszönöm a hozzájárulásukat.